ilyesmit kell követelni, hanem majd egy egységes szabályozás alapján történő beszámolásra kell őket rávenni. Uh, köszönöm szépen, kollégák, köszönöm biztos úr. Ezzel lezárom a vitát, és holnap kerül sor a szavazásra. A következő napi rendi pont szóbelivel ezt igénylő kérdés a bizottsághoz a játékok biztonságáról. Jelentéstevő pedig megint Anya Weisgerber. Parancsoljon önél szó. A játékokra vonatkozó irányelv eh, elfogadása kapcsán egy célunk volt, a gyermeki játékokat biztonságosabbá kell tenni. A gyermekek, akik növekedésben vannak, fejlődésben, nagyon érzékenyen reagálnak a veszélyes anyagokra és a vegyi anyagokra. Az annak idején a legaktuálisabb tudományos adatokkal alapján az európai előírásokkal a legszigorúbb feltételeket teremtettük meg világszerte. Mint mindig karácsony előtt röviddel ez a téma napi van, és én személyesen lendő anyaként eh, nagyon fontosnak találom ezt a témát, és nagyon fontosnak találom azt, hogy itt a legszigorúbb standardokat alkalmazzuk. Éppen ezért kezdeményeztem a mai vitát. A legújabb eh, felmérések alapján nem elég szigorúak a nehézfémekre vonatkozó szabályozások. Éppen ezért egy záradékot vettünk bele ebbe az irányelbe, amely a határértékek utólagos módosítására és szigorítására ad lehetőséget. Ezt most alkalmaznunk kell. Tajani biztos az ön elődjének is már egy évvel ezelőtt mindezt elmondtuk, és kértük tőle. Örülök annak, hogy a bizottság, még akkor is, hogyha később, mint mi azt kértük, bekapcsolódik a vitába, és hogyha jól tudom, el fogják ma mondani azt, hogy szigorúbbak lesznek bizonyos nehézfémek eh, kapcsán a határértéket, de az összes veszélyes anyagot át kell, hogy vizsgáljuk. Tehát nem csak a nehézfémekre kell korlátozódnia a szigorításoknak, hanem az úgynevezett pak eh, ártalmas anyagokra is. Éppen ezért a határértékeket szigorítani kell a gyermekek egészségének megóvása érdekében. A gyermekeink biztonságáról van szó. Köszönöm szépen. Köszönöm. Gephardt asszony kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Minden évben folytatjuk ezt a vitát a gyermekjátékok biztonságáról, és évről évre meg kell, hogy állapítjuk azt, hogy vannak tisztázatlan pontok. Itt az úgyne, úgynevezett TMR anyagokról van szó, amelyek rákeltőek, és amelyek a gyermekek számára jelentős veszélyforrás jelenthetnek a gyermekek egészsége és élete számára. Az új kutatások azt mutatják, hogy igenis gondoskodnunk kell arról, hogy a határértékeket kiigazítsák. Az Európai Bizottságot felszólítjuk arra, hogy végre kezdje el ezt a munkát, és nagyon remélem biztos úr, hogy ezt meg is kapjuk a bizottságtól. De nem ez az egyetlen probléma. Van még itt más probléma, és ez pedig a piacfelügyelet. Itt a tagországoknak vannak feladataik. A tagországok felelőssége arról gondoskodni, hogy csak olyan gyermekjátékok kerülnek piacra, amelyek meg betartják a biztonsági feltételeket. Ez sajnos nem így van. És rendkívül sajnálatos mindez. Éppen ezért ezen a helyzeten is javítani kell. Az utolsó pont pedig a következő, a megjelölés, a gyermekjátékok megjelölése is nagyon fontos. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az EC megjelölés biztonsági megjelölés. Ez pedig nem így van, és ezt a bizottság is elmondta már. Éppen ezért biztos úr elérkezett az ideje annak, hogy a bizottság elgondolkozzék arról, hogy hogyan tudunk kidolgozni európai biztonság megjelölést. Egy olyat, amelyre tényleg hagyatkozni lehet, és amelyet független hatóságok, harmadik személyek is ellenőrizhetnek. Azért, hogy ne fordulhasson elő, hogy veszélyes anyagokat tartalmazó gyermekjátékok az üzletekbe kerülnek, és ezzel a gyermekek eh, egészségét veszélyeztetik. Azt gondolom, hogy itt rendős feladataink vannak, mégpedig sürgősen kell ezeket megoldanunk. Köszönöm. Mr. Bushoy, you have the floor. Bushoy úr, öné a szó. Mr. Chair, Mr. Vice President of European Commission. Tisztelt elnök úr, biztos úr, kollégák! A játékok biztonsága kiemelt jelentőségű probléma. nem csak ebben az szakában az évnek, hanem általában véve végre a fogyasztók érdekeit szolgáló irányelveket kéne alkotni. A 2009-48-as irányelv elvileg ezt szolgálja, a legszigorúbb, világszerte legszigorúbb előírásokat tartalmaz, például a vegyi anyagokra vonatkozóan. Ezt sokszor megerősítettük, a játékimportőröknek ezt be kéne tartaniuk, de amikor a gyakorlati ellenőrzésre, komponensek, anyagok ellenőrzésére kerülne sor, akkor ezek nem eléggé konzekvensek, és a tudományos egészségügyi környezeti ö, tudós közösség ö, azt állítja, hogy ezek a mérési módszerek, a vegyi anyag tartalma mérő eszközök és módszerek nem mindig megbízhatóak. A számítási módszerek nem felelnek meg a CMR tekintetében az irányelv érdemi részének. A három év alatti gyermekek a legveszélyeztetettebbek. Ezeket külön eljárás szerint kéne ellenőrizni. Az utolsó jelentés azt is kimutatta, hogy a piac felügyelete a játékpiacnak sem működik. Még mindig nagyon sok olyan játék kerül be az EU piacaira, amely súlyosan veszélyezteti a gyermekek egyés, egészségét. Tehát az irányelvet magát, de főleg végrehajtását kéne megerősíteni, hogy valamennyi gyermek életkori csoport védelme megvalósuljon, mégpedig sürgősen, mert egyelőre még sajnos sok a kiskapu. A piac felügyeletet, a megelőzést, az ellenőrzést egyszerre kell megerősíteni a gyerekek érdeke érdekében. Mr. Harbour, two minutes. Két percben Harbour képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos a mai téma, és a szakbizottságunk szigorúan nyomon követi a gyermekjátékok biztonságához kapcsolódó témákat, hiszen ez számos más fogyasztási cikket is érint. Jelentős erőfeszítéseket fektettünk abba, hogy 2009-ben az átdolgozott irányelvet elfogadjuk, de itt nem állnak meg a dolgok. Éppen ezért üdvözöljük ezt a lehetőséget, és örülünk annak, hogy a biztosnak eh, megadhatjuk a lehetőséget arra, hogy ő biztosít bennünket arról, hogy szigorúan nyomon követi a tesztelések eredményeit, és biztosítja azt, hogy a jelenlegi jogalkotás szabályozásai módosulnak majd, hiszen egyre több tudományos eh, bizonyítéka van a potenciális szempontból veszélyes anyagok hatásainak. Nagyon fontos, hogy a gyermekjáték gyártók nem kapnak megfelelő standardokat a teszteléshez. Minden bizonyal ön ezekre ki fog térni, de szeretnék egy szélesebb körű kérdésre kitérni kollégáim közül sokan elmondták azt, hogy itt nem pusztán a szabályozásról magáról van szó, hanem az ellátási láncról. Nagyon sok gyermekjáték az Európai Unión kívülről érkezik az Európai Unióba. Dali biztos nemrégében hívott meg egy három oldalú trialógusra az USA, Kína és az Európai Unió vettek ezen részt a gyermekjátékok biztonságáról. És itt e, az Európai Bizottság két, e, két Kína gyermekgyártóról, gyermekjátékgyártóról, gyártóval beszélt, és ez nem kapcsolódik a harmadik fél által végzett teszteléshez, a megjelöléshez, hanem Arról van szó, hogy az információt, a tudást át kell adni, azért, hogy megbizonyosodhassunk a termékek biztonságáról. Nagyon fontos, hogy megfelelő minőségi rendszerek érvényesüljenek, így tudjuk a biztonságot megvalósítani. Tehát nem a megjelölés fogja ezt biztosítani, hanem a megfelelő szabályozási keret. Nagyon fontos, hogy az ellátási láncban mindenki tisztában legyen a saját felelősségével. Köszönöm, Rüde asszony parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Csak egy megjegyzésem lenne Harbor úrhoz. Jól hangzik, amit ön mond, de szerintem bizonyos házi feladatokat nekünk kell elvégeznünk, mert nem véletlen, hogy karácsony előtt és idén is azért mindig újra kell beszélnünk a gyermekjátékok biztonságáról. Tavaly a rákeltő anyagok, a lágyító anyagok voltak napirenden, és Ferhajgen biztos annak idején explicite megígérte nekünk, hogy új tanulmányokat fog iratni, és levonja a következtetéseket. Ezek a tanulmányok megszülettek. A rákkeltő anyagok a sér intézet alapján túlzott mennyiségben vannak jelen, és maga az intézet is kimutatta, hogy az ellenőrzési módszerek metodika nem kielégítő. Szeretném most akkor a biztos urat kérdezni, hogy ön tud-e nekünk valamilyen kötelezettségvállalást adni ilyen ügyben, illetve a nehéz filmek ezen belül az ólom ügyében. Az eddigi mérő módszerek az intézet tanúsítványa szerint nem kielégítőek, tehát nem csak a határértékekkel van baj, hanem a mérési módszerekkel is itt a bizottságnak kellene lépnie. A határérték eh, a zaj esetén is túl magas, eh, azt várjuk a bizottságtól, hogy hamarosan erre vonatkozóan is javasol valamit. Végül pedig a piacfelügyelet tekintetében annyit kell elmondani, hogy minden irányelv annyit ér, amennyit végrehajtanak belőle, már pedig ez a piac felügyelet, illetve a vám szervek feladata. Én szívesen együttműködök önnel, Tajani biztos úr, a kolléganő további javaslatokkal tudna élni a jövőben, ha ön erre hajlandó. Tehát a határértékek betartatását szeretnénk öntől várni, mint kötelezettségvállalást a nehéz filmekre, ólomra vonatkozóan. Tajani biztos úr, Ön az signor Presidente. Köszönöm szépen, Tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Az idei évben még inkább, mint valamikor a játékoknak a biztonsági kérdése egy rendkívül fontos időszakban zajlik, főként, hogyha megvizsgáljuk, hogy mi történt nemrégiben. Belgium ugyanis különböző játékokat vont ki a piaci forgalmazásból. Olyan kirakós játékokat, amelyeket szőnyeget tettek ki, és ezt azért tette Belgium, mert hogy olyan vegyi anyagok tartalmaztak ezek a játékok, amelyek rákkeltőek voltak olyan dózisban, hogy ez mindenképpen veszélyeztette a gyermekek egészségét. Franciaország a maga részéről pedig fokozta azt az éberséget, amelyel vizsgálja ugyanezen termékeknek a piacát. Ez idáig a bizottság várja a különböző írásos beterjesztését a tagállamoknak, és ha ezek befutnak, akkor haladék nélkül elemezni fogjuk a különböző információkat a Tudományos Bizottságunknak a segítségével. Amennyiben a hipotézisek valósnak, bizonyulnak, és tudományosan alátámaszthatók, és amennyiben kiderül, hogy a formaldehidnek a jelenléte veszélyt jelent a gyermekek egészségére, meghozuk valamennyi szükséges intézkedést a komitológiai eljárásnak keretében, is módosítani fogjuk az ide vonatkozó irányelvet hadd nyugtassa meg Harbour urat az irányadal kapcsolatosan. Az irányadban szerepel egy olyan mechanizmus, amely lehetővé teszi azt, hogy folyamatosan a tudományos adatoknak a fényében frissítsük, aktualizáljuk a rendelkezéseinket. Már ilyen történt is vegyi anyagok esetében, és erre utalt máskülönben a jelentéstevő asszony is, Vezemleg asszony gondolok itt a kadmiumnak a jelenlétére például, mindenképpen a határértékeket be kell tartani összhangban a legfrissebb tudományos elemzésekkel, kutatásokkal. Ezeket az információkat pedig ellenőrizni fogjuk, és a parlament részes lesz ennek a folyamatnak a Lisszaboni szerződés ide vonatkozó passzusának az értelmében. Ahogy Rajlasz is mondotta, személy szerint kötelességet vállalok, vállalok arra, hogy folyamatosan tájékoztatni fogom a parlamentet arról, hogy hogyan alakulnak az intézkedések ezen vegyi anyagokkal kapcsolatosan. Ami pedig a többi tudományos eredményt illeti, hagy utaljak ezekre is. Először is, hagy említse meg azt a bizottságot, amely a környezetvédelmi kockázatokkal foglalkozik, egy közös kutatás végeztetett el. Ennek keretében elemezzük azokat a módszereket, amelyeket a laboratóriumok alkalmaznak akkor, amikor a ö, nehéz fémeknek a feltarására vonatkozó vizsgálatokat végeznek a játékokban. Ennek keretében a különböző szabványokat alkalmazzuk, és kb. 15 olyan intézmény létezik, amelyeket jóváhagytak, akreditáltak a tagállamok, és amelyek hivatottak arra, hogy megvizsgálják, hogy a játékok összhangban vannak-e az irányelvekkel. Ö, ö, 40 laboratóriumban 30 ugyanakkor hibásan értelmezett bizonyos elemzéseket. Az eredmények a vizsgálatok során azt mutatták, hogy szükséges a bizottságnak az eljárása, a bizottság tájékoztatta a tagállamokat amely tagállamok megadták a laboratóriumnak a pontos megnevezését, pontos nevét, és a kellő intézkedéseket ezek után meg is hozták. Az eredményekről az Európai Szabványügyi Hivatal is tájékoztatást kapott azért, hogy figyelembe vétele kerüljön mindezen szempontrendszer, az N71 per 3-as standard, akkor, amikor az új intézkedések megszületnek, a határidők megfogalmaztattak, és a vegyi anyagoknak a figyelembe vétele ö, megtörténik. Ami pedig a 2009-es irányelvet, illetve a jogok kapcsolatosan új keretet teremt ez az irányelv a kereskedelmi forgalom hozatal tekintetében. A nagyobb éberségre van szükség, és ez a tagállamoknak úgy kell érvényesítenie, hogy felállítják azokat az eszközöket, amelyek lehetővé teszik, hogy csak a biztonságos termékek kerülnek piacra. Csak ezek válnak hozzáférhetővé az európai fogyasztók számára. Ez azt is jelenti, hogy meg kell erősíteni az ellenőrzéseket a határokon, de továbbá a különböző vizsgálati módszereket is, piaci vizsgálati módszereket is meg kell erősíteni. Amennyiben a tagállamok szabályellenéseket tárnak fel a játékok keretében azonnal értesíteniük kell a többi országot az ilyenfajta kockázatokról a RAPEX rendszeren keresztül, amely lehetővé teszi a gyors tájékoztatást az Európai Unióban. A Európai Bizottság együttműködik különben a kínai hatóságokkal is a játékok biztonsága tekintetében. Mondom ezt Harborónak. Rendszeres az információ csere Kína és közöttünk a szabványok tekintetében és a szabályozás tekintetében. Ezek a szabályok és szabályok mindenkire alkalmazadók. Az kínai hatóságok tőlünk is megkapják az információkat a témában, azért, hogy ők is erősítsék az ellenőrzéseiket. Ami pedig a határértékeket illeti, Buzoi unak mondom ezt, valóban szükség van arra, hogy olyan módszereket alkalmazunk, amelyek figyelembe veszik a kémiai elemeknek a kioldodási mérését. A kioldodási mérés rendkívül nagy fontosságú és kockázatokat képes feltárni. Azon kockázatokat, amelyek azt eredményezhetik, hogy a gyermekek olyan vegyi anyagok jelenlétével szembesülnek, amelyek veszélyesek. De előfordulhat az is, hogy nem mindegyes összetevőről van kellő információnk. A jelenlegi módszer ö, ö, olyan módszer, amely nem teszi lehetővé a valamennyi tudományos eredménynek az alkalmazását. Ezen kívül a kémiai elemek kiadatására vonatkozóan bizonyos elemekre már vannak módszereink, de nem mindegyikre ugyanis csak bizonyos vegyi anyagokra vannak tudományos konkrét eredményeig. Ez teszi lehetővé az, hogy ezen kiutatások tekintetében határértékeket határozunk meg. A többiek esetében de ezt csak akkor tehetjük meg, amikor a kutatások eredményei meggyőzőek lesznek. Ami pedig a különböző összetett vegyületeket illeti, kompozitokat, a az aromás szénhidrogéneket többek között. Ezek jelen lehetnek különböző fogyasztási termékekben, nem csak a játékokban. Éppen ezért a specifikus intézkedéseknek a meghozatala csak a játékokra korlátozatlan nem lehetséges. Mindenképpen a REACH rendeletet kell, hogy alkalmazzuk ezeknek a kezelésére, amely sokkal szélesebb körülön alkalmazható és sokkal hatékonyabb lehet is. Azok a játékok, amelyek a három év alatti gyermekeknek szólnak, azokra sokkal szigorúbb szabályok érvényesülnek. Őket jobban kell védelmeznünk, mármint ezeket a kisgyermekeket, mert hogy sokkal kiszolgáltatottabbak, sérülékenyebb. A tagállamoknak feladata az, hogy e tekintetben is nagyon szigorú intézkedéseket hozzanak. Nem ö, ö, hozható egy kalap alá az összes játék, függetlenül attól, hogy milyen korosztálynak szólnak. Mások a kockázatok játékonként és korosztályonként nem szabad, hogy kizárjunk olyan termékeket, olyan játékokat, ugyanakkor a forgalmazásból, amelyeket a nagyobb gyermekek használnak, és amelyek tekintetében semmilyen kockázat nem érhető tetten. A jogalkotásunk a CMR anyagokat is megcélozza, a rákkeltő mutagén és toxikus anyagokat, és e tekintetben semmiféle derogáció nem fogadható el, de ugyanakkor a kellő módszerességgel kell, hogy fellépjünk. Amennyiben bizonyos játék ö, nem jelent kockázatot az egészség számára, nem szabad, hogy betiltsük. Egyenként, hogy kell, hogy megvizsgáljuk tudományos adatoknak az alapján az összes anyagot, az összes vegyi életnek a jelenlétét adott esetben különböző módszerekkel léphetünk fel, komitológia révén azért, hogy biztosítsuk a kellő szintű biztonságot e tekintetben a bizottság javaslatot fog tenni mindazon alkalmakkal, amikor meggyőző eredményekre tehetünk szert. Mint tudják, az új irányelvnek az alkalmazására júliustól kerül sor 2011-ben és július-sától 2013-ban lesznek egyéb jogszabályok a vegyi anyagokra vonatkozóan hatályosak. Az integrációja az átültetése a különböző tudományos eredményeknek prioritást kell, hogy élvezzen. Ezt is szeretném kiemelni. A tagállamok már kétszer is találkoztak azért, hogy a módosításokról beszéljenek a vegyanyagok jelenléte tekintetében 2009-ben és 2010. szeptemberében, jövő áprilisában ismételten találkozunk, és akkor fogjuk befejezni ezen munkálatokat. Az Európai Bizottság pedig egy vegyi szakemberekből álló szakértői csoport állított fel, novemberben üléseztek ők, és azon fáradoztak, hogy hogyan lehet még jobban meghatározni megfogalmazni ezeket a felvetett kérdéseket, és tervezzük azt, hogy 2011. januárjában, januárjában újra üléseznek ami pedig a piacnak a felügyeletét illeti, Harbour válaszolom ezt, lesz még alkalmam visszatérni erre a kérdésre, és akkor még részletesebb válaszokat fogok szolgálni. Komiasszony, két percben. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. A a játékbiztonsági irányelv fontos lépés a gyermekek védelme szempontjából a 14 éves korú gyermekekig bezárólag. Fontos, hogy rendelkezzünk egy, fek, egy olyan listával, amelyen minden szempont rajta van, amelyet a gyártóknak be kell tartaniuk, ha európai játékokat akarnak előállítani. A konformitás garanciája egyelőre csak az EC vagy CE védjegyel megoldott, ennél magasabb elvárásra van szükség. Például mikrocsipekkel is helyettesíthető lenne a CE megjelölés, és hatékonyabb lenne. Remélem, hogy az Európai Bizottság sok biztonsági ellenőrzést elvégeztet majd, és meglep, hogy most karácsonykor egy olyan tanulmányról beszélünk, amely végül is azt mutatta ki, hogy a játékokban kimutatható vegyi anyagok mérő módszere nem megbízható. Nem akarom az ördögöt a falra festeni, de ha itt tartunk, hogy még a saját módszereink sem megbízhatóak, akkor egyáltalán ki felelhet meg a jogalkotás kritériumainak. Egy olyan időszakban, ahol nagyon ö, sokan szeretnék kihúzni a nyakukat a szigorú joganyag alól. Tehát nekünk itt a munkánk nagyon fontos, és nem szabad lankadnunk, a játékok minőségét folyamatosan növelni kell. 2011 ben még van esély arra, hogy nemzetközi normákba is átültetik a mi normáinkat, ha a mieink az ambiciózusabbak persze. Két percben olyan Perez képviselő. Elnök úr, biztos úr, a 2009-es év sikeres volt a játékbiztonság szempontjából, és azt gondolom, hogy ez egy megfelelő lépés volt a megfelelő irányba. Ez azonban még nem elégséges. Nagyon oda kell figyelni, és biztosítani kell azt, hogy a játékok, amelyek piacra kerülnek, nem általánosak a gyermekek egészségére nézve. Az összes játék nagyon fontos, hogy megfeleljen a jelenlegi jogalkotásnak. A felügyeleti eszközöket folyamatosan aktualizálni kell, annak érdekében, hogy a veszélyes anyagokat mi hamarabb ki lehessen deríteni. Mindegy, hogy CMR anyagokról van szó, vagy pedig PAK anyagokról. Nagyon fontos, hogy, hogy a szabályok egyértelműek legyenek, a minimális szempontokat illetően, illetve az alkalmazást illetően. A javaslatok tudományos kutatásokra alapoznak, és nagyon fontos, hogy mindezt igazítsuk a tudományos fejlődés eredményeihez. Szigorúbbaknak kell lennünk, amikor a piaci felügyeletről van szó, illetve a játékok importjáról. Együtt kell dolgoznunk, és a tagországok közötti együttműködést is erősíteni kell. A vámhatóságoknak jobban együtt kell működniük, azért, hogy visszakövethető legyen az, honnét érkeznek a játékok. Karácsony előtt nagyon sok játékot vásárolnak az emberek, és fontos, hogy ezek betartsák a biztonság szempontjait. Köszönöm, Brojtov asszony, két percen. Pane komisaři, doporučení vědecko... Biztos úr, a tudományos bizottságok javaslatokat fogalmaztak meg a vegyenyi, vegyi anyagokra, de ezek nem teljesen megbízhatóak. Éppen ezért szeretnék egy kérdést intézni önhöz, biztos úr. Egyetértek azokkal a szakemberekkel, akik azt mondták, hogy nem lehetséges biztosítani, hogy a gyermekeknek a betegségei ezekből az anyagokból magyarázható, és nem laktózis vagy egyéb, alap, egyéb anyagoknak a fogyasztásából. Tehát pontosan elemezni elemeznünk kell, hogy miből származnak ezek az egészségügyi ártalmak, az anyagok, ezekből a vegyi anyagokból vagy másokból. Mit tervez a bizottság? Olyan elemzéseket fog majd végezni, mint a, amelyeket végzett a bisphenol esetében, amelyek kiszabadultak, felszabadultak a műanyag anyagokból, és amelyekre egérvizsgálatokat végzett. A kérdésem továbbá az, a bizottság ki egyetérte azzal a javaslattal, amelyet a Tudományos Bizottság fogalmazott meg, és amely azt jelent, jelezte, hogy az ember, hogy a gyermekek kitettek, 50 ban kitettek. Figyelembe véve az, hogy a Tudományos Bizottság arra azt tervezi, hogy fél mikrogrammal, illetve 0,36 századdal csökkenti a kadmiumnak a jelenlétére vonatkozó határértéket. Szóval ennek a fényében a bizottság figyelembe veszi-e majd a Tudományos Bizottságnak a javaslatát, mert az Európai Bizottság tudományos veszi és figyelembe veszi-e a Tudományos Bizottságnak ezt a javaslatát. Szeretnénk azt tudni ugyanis, hogy a kialakuló helyzet mit is fog eredményezni a gyermekek, illetve a szüleik számára. Rapti, two minutes. Rapti, két percben. Köszönöm, elnök úr. figyelmesen hallgattam a biztost, egy megállapodásról beszélt, szinte vegyészi szakértelemmel, de aztán kiderült, hogy mégiscsak biztos ő nem vegyész, és végre részletesen ismeri a témáját, és el is kötelezett. Az EC vagy CÖ megjelölés, amelyről Géphárt asszony is beszélt, biztonsági garanciát kéne, hogy adjon a játékokra vonatkozóan. A felvetésekre azonban nem válaszolt biztos úr, szerintem tudom, hogy miért. Pont most pénteken van két éve annak, hogy egy brüsszeli játékboltban az akkori biztos megalapodást írt alá nyilvánosság előtt ö, arról, hogy az irányelv megszületik. Most eltelt ez a két év, és ugyanott tartunk, ahol korábban valóban jól vezette be elnök úr a témát, szezonális, karácsony előtti témáról van szó, ráadásul ezt és ez egy állandósult válság. A szülők ilyenkor sokféle ajándékot vesznek, és a dilemma előtt állnak, hogy miben bízhatnak meg. És sokan nem engedhetnek meg maguknak drága játékokat, az olcsó játékok között pedig tipikusan nagyon sok a veszélyes, tehát a piac megosztott, és nem működik az ellenőrzés. Gyakorlatilag védtelenek, főleg a szegény emberek, Hiába mondjuk, hogy a gyerekek a legfontosabbak számunkra, biztos úrnak igaza van, valóban a leggyengébben eleresztett polgárok a legkiszolgáltatottabbak. Kérem, hogyha ezt ön is tudja, akkor most adjon választ erre a problémára gyakorlatias megoldással. Mert nem akarjuk jövő karácsony előtt megint ugyanezt a mm, kitegy rágni. Elnök úr, biztos úr, nagyon fontos a gyermekjátékok biztonsága az Európai Unió minden családja számára. Kötelességünk biztosítani a gyermekjátékok biztonságát, és a szülőknek is joguk van ahhoz, hogy tudják, gyermekek biztonságos játékokkal dolgoznak. Hoztam én is egy játékot ma este, csak hogy emlékeztessük magunkat arra, hogy ez hogyan néz ki. 23 óra 31 van éjszaka. És azt gondolom, hogy nagyon fontos ezt a témát eh, megerősíteni. Az EC címkét nagyon sokan nem megfelelően használták, és nagyon sok tagországban megszorító intézkedések vannak. Nagyon fontos a fogyasztóvédelmi hatóságok megerősítése, megfelelő finanszírozás biztosítása, és helyi szinten is erősíteni kell ezeket a szereplőket, hiszen a költségvetési megszorítások a standardok rovására mennek. Meg kell vizsgálni azt, hogy a költségvetési hiányok miatt milyen egyéb hiányosságok történtek. Nagyon fontos, hogy a tagországok megvédjék a polgárokat a nem biztonságos játékoktól. A piaci felügyelet is nagyon fint, fontos. A RAPEX szerepe is nagyon fontos, hiszen az információ csere és a veszélyes termékek visszavonása a piacról ezzel valósulhat meg. A legjobb eh, tapasztalatok cseréje a felügyeleti hatóságok között rendkívül fontos, illetve eh, egy átfogó európai adatbázis bevezetése szintén

Tisztelt elnök úr! Tavaly is beszéltünk erről a témáról, és ma másokhoz hasonlóan én is itt vagyok, hogy elmondjam, hogy nincs annál szomorúbb látvány, hogy ha egy szülő hibájából a gyerek lenyel valamit, és esetleg megfullad, mert olyan volt a termék, amelyről levált egy darab és a rák ugyanilyen szörnyű fenyegetés, és rákeltő anyagokat gyerekek kezébe adni gyilkosság. Ezért nagyon fontos, hogy a CMR vizsgálat révén a minimumra csökkentsük ennek a kockázatát. Itt a tettek ideje, és garantálnunk kell, hogy a gyerekek által kézbe vett játékok biztonságosak. Köszönjük, biztos úr, összefoglalhatja a vita tanulságait, ha kívánja. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék válaszolni számos kérdésre, amely itt megfogalmazódott. Emlékeztetnék először is tehát arra, hogy a gazdasági szereplőkre az irányelv 2011. júliusától alkalmazandó, a vegyanyagokra vonatkozó kitételek pedig 2013. júliusától lesznek alkalmazandók. A hozzászólásomban már azt is megmondottam, hogy az Európai Bizottság részéről a végrehajtás prioritást kell, hogy jelentsen minden, minden szereplő számára ami az ellenőrzéseket és a nyomonkövetést illeti. Nyilvánvaló az, hogy nagyon szigorú szabályozása van szükség, de ez önmagában nem elegendő a szabályozás nem lehet hatékony, csak önmagában, csak hogyha szigorú a végrehajtása, akkor lesz az. Éppen ezért a nemzeti hatóságoknak is rendkívül fontos szerep juttatik. Az a termék, amely bekerül a piacra Romániában, vagy Amsterdamban, Berlinben, vagy másút fogalmazásra kerül, az akár úgy is bekerülhet jelenleg, hogy semmiféle ellenőrzésnek nem volt tárgya a határon történő átlépésénél. A fogyasztóknak a védelme nagyon szoros összefüggésben hozható azzal az ellenőrzéssel, amelyet a, a rendelség végez a piacfelügyelet keretében, amennyiben pedig illegális tevékenységet észlelnek, vagy a szabályoknak a be nem tartását, azt szankcionálni kell. A vállalkozásoknak is be kell tartaniuk a szabályokat, és nem szabad, hogy tisztességtelen verseny üsse fel a fejét azok részéről, akik olyan játékokat forgalmaznak, amelyek nem piackonformak. Összefoglalva azt mondanám, hogy az igazi kihívás az, hogy hogyan lehetünk teljesen biztos talajon jogi szempontból, szabályozás szempontjából, és hogyan biztosíthatunk méltányos és azonos szabályokat minden forgalmazó számára a játékpiacon. Ennek fényében az Európai Bizottság meg fogja vizsgálni a piacfelügyeletnek a kérdését több évre szólóan, azt, hogy hogyan lehet olyan cselekvéseket megfogalmazni és végrehajtani, amelyek folyamatosan és hosszú távon biztosítják az ellenőrzéseket, a szigorú ellenőrzéseket a kellő pénzügyi forrással és a tagállamoknak a hatatos fellépését is. Ezen felül Szándékomban áll 2011-ben megszervezni nagyjából az irányelvnek a hatályosulása idején Rotterdam kikötőjében egy találkozót a holland hatóságokkal azért, hogy megvizsgáljuk, hogy a kikötőben az új irányelvelt előírt szabályokat hogyan hajtják végre. Ami pedig az IC jelzést, az európai védjegynek az alkalmazását illeti, az Európai Parlament a bizalmáról biztosított minket, és erről különben egy meghallgatás is megnyilvánult akkor, amikor a Belső Piaci Szakbizottság meghallgatást szervezett. De most önmagában ez a jelzést nem szavatolja az, hogy mi, a, a minőség a legmagasabb szinten érvényesül. Ez csak egy bizonyos szintű tanúsítványt jelent. A minőségnek a tanúsítása, ez majd a jövőben valósulhatnak meg, valósulhatna meg, erre már többször kitértem. Először is azt gondolnám, hogy még a mostani szinten kell, hogy biztosítjuk, hogy az ISZI jelzés vagy a SZI jelzés kellő módon használtatott, és ezáltal kellő bizalmat tanúsíthatunk az EU-ban forgalmazott termékekbe. Tovább kell fáradoznunk ezt a márkajegyet még inkább el kell eh, terjesztenünk, de ugyanakkor híve vagyok annak is, hogy a minőségnek a védjegyét is elterjesszük, de ez még túlságosan korai lenne még most. Összhangba kell lenni a fellépésünknek a termékbiztonsági elvárásainkkal, ami pedig a bisphenolnak a jelentétét illeti, ezekre nem változik az irányelv és mint már elhangzott, ezt a terméket ugyanakkor már kivonták a piaci forgalmazásból. Köszönöm szépen a kérdéseket, köszönöm szépen elnök úrnak, köszönöm szépen a képviselő hölgyeknek és uraknak a kérdéseket, mindenkinek köszönetet mondok. Na. Köszönöm kollégák, köszönöm biztos úr. Ezzel a vitát lezárom. Holnap 8.30-kor kezdődik az ülés. Mindenkinek jó éjszakát kívánok.